egy szakbizottsági tagságra tett javaslatot, ezt a mai jegyzőkönyvben publikáljuk, ha a jegyzőkönyv elfogadásaig nem ellenzik ezt, akkor ezt a kinevezést